Hello. Shall we go? Oi, Presidente, ¿cómo está? Stefano, ¿cómo está Shall we go, please? If I may have your attention, we had a recess just to keep going. But... Folytassuk talán az ülést. Folytassuk a napirend szerint a munkát. Az ötös napirendi ponttal kapcsolatban van egy változás. Az EU és a Svájci Államszövetség közötti utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatás Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás. Ennek a jelentésnek a szavazását elhalasztjuk. Ez elfogadható? Következik. Még elnök közlemények. Jövő héten, március 26 és 28 között a Libe delegációja Olaszországba látogat. Három teljes tag mehet, négy kérés érkezett. Jakolino úr, Angelili asszony, Karonna úr és Borgéció úr jelentkeztek. De az eljárási szabályzat szerint, illetve a külföldi delegációra vonatkozó szabályok szerint nem lehet több kísérő tag, mint ahány teljes jogú tag megy. Tehát, hogyha három teljes jogú tag megy a delegációval, akkor kísérő tagból is maximum három el. Erről kéne döntenünk. Engel úr és Gönc asszony a frakciók összetételek szerint azt kérik, hogy a következőek menjenek el, Jakolino úr, Angelili asszony és Karolna úr. Tehát ők hárman lennének a kísérő tagok, hogyha ezt el tudják fogadni, akkor így marad. Nézzük a nyelvi kiosztást. Nem lesz finn, észt, máltai és horvát tolmácsolás a mai napon. Köszönjük a megértést! Hatos napi rendi pont következik. A szakpolitikai párbeszédek eredménye. Pénzügyi programok a belügyek terén. Menekültügy és migrációs alap a téma. Jelentéstevőnk Lorenzo Fontana úr. A menekült és Szilvi Guillaume asszony. Aztán a vízum kérdéseknél Marinescu úr a jelentéstevő. A rendőri együttműködés, bűnmegőrzés és bűnözés elleni küzdelemben Jakolino úr a jelentéstevő. Itt van a körünkben Stefano Manservizi, a belügyi főigazgatóság főigazgatója. Ő fog beszámolni arról, hogy mi a szakpolitikai párbeszédek eredménye a 13-as cikk értelmében kell erről beszámolnia. A több éves program, a tagállamok több éves programjának előkészítése szempontjából fontos az, hogy létrejön ez a párbeszéd, hogy megállapítsuk pontosan, hogy a tagállamoknak milyen szükségletei vannak a különböző alapokkal kapcsolatban, a szakpolitikai párbeszédek eredményét ismerjük, megismerjük, és elérhetőek egyébként a jegyzőkönyvek is. Ezzel kapcsolatban a bizottság egy összefoglaló dokumentumot is készített, amelyek szintén elérhetőek. Most Mánsz úrnak adom meg a szót, kérem, hogy röviden foglalja össze, hogy mi is a szakpolitikai eredmény, párbeszédek eredménye. Tehát menekülő és migrációs alapról lesz szó, integrációs alapról, és utána kb. 10 óra 20-ig lehet majd kérdéseket feltenni, addig tart a vita. Utána a prezentációt folytatja majd Mászerviszi úr a belügy, belbiztonsági alapokról. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást. Ahogy már többször is elmondtam, úgy gondolom, hogy fontos ez a dialógus, és ami minket illet, még csak a kezdete egy állandó dialógusnak, amit remélhetőleg a bizottság a Libével és általában a parlamenttel fog folytatni, hiszen adófizetők pénzéről van szó, illetve arról a tényről, hogy ezt a pénzt a lehető legstratégiai módon, politikai jellegű módon használjuk fel. Úgyhogy a parlament ebben a kontextusban rendkívül fontos. A mai napon, ahogy ön is említette, a szakpolitikáról folytatott dialógus eredményéről fogunk beszélni. Röviden összefoglalnám a főbb témákat. 32 ilyen jellegű dialógusra került sor, különböző felosztásokban a társult országok vonatkozásában is csak egy-két dolog a célkitűzéseket, az eljárást és az értékelést illetően. Ami az eljárást illeti, nyilván önök is tudják, hogy nagy pragmatizmus jellemzi a munkát. Ugyanis a dialógus az jogalap elfogadásával párhuzamosan folyt, úgyhogy először nem tudtuk, hogy mi lesz a lényeg, jogalap, de a lényegi dolgokról kellett azért beszélnünk. Végül is aztán sikerült megegyezni a tagállamoknak, és nyilván a nemzeti programokban is figyelembe vesszük ezt. Nos, ami a pragmatizmust illeti, mivel párhuzamosan folyt ez az a, a jogalap megtárgyalásával. Aztán ezt figyelembe kellett venni a nemzeti programok kialakítása során, különös tekintettel, amit arra, amit a minimális százalékos érték vonatkozásában a parlament többször is már hangsúlyozott. Önök is tudják, hogy ez a folyamat, mert mindenkinek szüksége van valamilyen kiinduló pontra, gyakorlatilag onnan indult, ahol minden egyes ország tart pillanatnyilag. Először elemzése került sor, ezt a bizottság végezte el, és itt egy dokumentum született minden egyes tagállam vonatkozásában, ezt persze ők is módosíthatták a saját szempontjukból, hogy közös alapra jussunk a jelenlegi kiinduló pontot illetően. Aztán a dialógus megszervezése szempontjából nyilván meg kellett határozni azt is, hogy hova szeretne eljutni az adott tagállam. Tehát milyen célokat szeretne maga elé tűzni Illetve, ami a harmadik fontos tényező, hogy ebből a szempontból nem eljárási megfontolásokon alapuló folyamatra van szükség, hanem inkább a célkitűzések szem előtt tartásával kell eljárni. Nagyon hasznos volt a célkitűzések megfogalmazása a dialógus keretén belül, hogy kölcsönösen egyformán értelmezzük a helyzetet, amennyire csak lehet. Ugye a bizottságnak voltak elképzelései, és minden egyes részlet vonatkozásában persze nyilván nem született állandóan megállapodás, de kialakult egy kép. A második dolog, minden egyes tagállam egyértelműen megfogalmazta, hogy mit szeretne tenni. És aztán ezt konkrétabban foglalta össze a menekült ügyi és biztonságpolitikai alap vonatkozásában. Aztán, ami a tagállamokat illeti, a tulajdoni viszonyok megállapítása. Ez nem könnyű, hiszen először is tudni kell azt, hogy mit akarunk tenni egy olyan területen, ami rendkívül kényes kérdés, főleg az állampolgárok számára. Ugye nem kell ezt nekem, önöknek elmondani. Tehát, ami az eredményt illeti, én úgy látom, hogy ez a dialógus rendkívül pozitív volt, ugyanis célunk, hogy az egész rendszert egyszerűsítsük, tulajdonképpen egyértelmű volt a tagállamok számára is, ami nem volt egyszerű dolog, mert mindenkinek az eljárásokat magáévá kellett tennie. Úgyhogy az egyszerűsítés szándéka, illetve az, hogy megvitattuk, hogy hova is akarunk eljutni, sokat segített a tagállamoknak, hogy a saját bürokratikus útvesztőikből kikeveredjenek. Aztán a folyamat elején nem nagyon volt bizalom sem. Ezt be kell vallanunk, nem minden tagállam ö, akarta mindenáron ezt a megoldást, mert azt gondolták, hogy ez az ő dolguk. Aztán azt mondtuk, hogy jó, rendben van, de nekünk kell jóváhagyni a nemzeti programot, úgyhogy nyilvánvaló, hogy valahol ezeket a hézagokat ki kell tölteni. És aztán a félreértéseket el kell oszlatni. Az elején ennek a bizalom hiánynak a léte kicsit nehéz volt, de aztán sikerült teljesen eloszlatni ezeket a problémákat. Aztán az utolsó cél, hogy megállapodjunk a mutatókban is. Vagy legalábbis azon elvben, hogy valamilyen mutatókra szükség van az eredmények illusztrálására. Állandó dialógus keretén belül szükség van arra, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, hogy mit akarunk elérni, és hogyan tudunk korrekt, korrigálni, ha szükség van rá. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt ez az egész folyamat, beszéljünk róla, de úgy gondolom, hogy maga a megközelítési módszer nagyon sokat segített abban, hogy elérjük, amit szerettünk volna. Nos, ami a két alapot illeti, és a tendenciákat, önök is látták a dokumentumokban, úgyhogy nem kell túl sokat beszélnem, ami a ügyet illeti. Itt egyértelmű volt a helyzet, két csoportja volt a tagállamoknak. Az egyik az, ahol nehézségekkel küzdöttek, mert elég nagy nyomásnak vannak kitéve, illetve azon tagállamok, amelyek földrajzi elhelyezkedésüknél fogva nagy nyomásnak voltak kitéve azért, mert nagyon sokan kívántak menekült státuszt kapni. Aztán van egy olyan csoport, ahol jól működő rendszer áll már rendelkezésre, hogy megbírkozzanak a nagyszámú menekültel és a, az illegális vagy legális bevándorlásra. Tehát ez az a két komponens, amiről nem szabad elfeledkeznünk de mindenki beleegyezett abba, hogy például kontingens tervet kell létrehozni, és a 33-as cikket, a Dublini 33-as cikket végre kell hajtani. Tehát szükség van arra a kapacitásra, hogy az alapjogokat, segítségnyújtás, a menekül státuszt kérők, az illegális bevándorlók közötti különbségtétel szempontjából egyértelmű legyen a helyzet. Ez elég nagy mennyiségű összeg, amire a, valószínűleg a tagállamoknak szüksége lesz. Aztán a második dolog az integráció. Itt nagyon érdekes vitát folytattunk többek között arról, hogy szükség van a, a, menekül státuszt kérők integrálására, akik nem ugyanaz a kategória, mint az illegális bevándorlók. Itt is vannak sikertörténetek eh, egyes tagállamokban, de vannak olyan tagállamok, ahol nem föltétlenül tudnak erről de itt egyértelmű volt a különbség azon tagállamok csoportja között, akik nagyjából már hozzá vannak szokva, ahhoz, hogy a bevándorlókkal kell foglalkozniuk, mind menekült státuszt kérők, mind az illegális bevándorlók vonatkozásában, illetve az új, újonnan érkező úgynevezett tagállamok vonatkozásában. Két konkrétumot ö, próbáltunk ö, megvitatni. Az egyik az volt, hogy hogyan garantáljuk a munkaerőpiachoz való hozzáférést, főleg a ö, menekült státuszt kérők vonatkozásában, ez volt a legnehezebb dolog, és úgy ö, egyáltalában. A második téma, hogy szinergiákat hozzunk létre a strukturális alapokkal, mert ugye kiegészítő jellegűek, ezek a foglalkoztatásügyi és a szociális alap vonatkozásában. Amilyenk relatíve kis összeggel rendelkezik a strukturális alapokhoz képest, ahol nagy összegekről beszélünk. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ott a helyszínen konkrétan megvizsgáljuk ezt, ami egyébként megerősítette politikai szempontból az előérzeteinket, hogy az integrációs szempontból a lehető legközelebb kell kerülnünk a helyi szintekhez, mert itt lehet a szinergiákat a legjobban létrehozni. Nos, ami a visszatéréseket illeti. Ugye a cél itt az volt, hogy minél hatékonyabb legyen ez a szakpolitika, E, ez az Európai Unió szava hihetősége szempontjából is fontos, e, és persze az is, hogy egyre inkább az önkéntes jellegét erősítsük ennek e, a visszatérésnek, nevezetesen, hogy a nemzetközi szervezetekkel és egymással is együttműködjenek a tagállamok, illetve hogy valahogy bekerüljön a Frontex is ebbe a dimenzióba. De ugyanakkor stratégiát is kell, kell alakítani a visszatérések vonatkozásában, mert ha azt nézzük, hogy hány ember ö, kerül az illegális bevándorló kategóriába, és hány kerül vissza a saját hazájába, hát óriási a különbség a számok között. Aztán a letelepedés és az átköltözés. Ezek nagyon fontosak a parlament és a bizottság szempontjából is. A letelepítés vonatkozásában az volt a tendencia, hogy hajlandók ebbe beszállni a tagállamok, illetve volt egy ösztönző is, hogy további pénz állna esetleg erre rendelkezésre. De el kell mondanom, hogy ami az átköltöztetést illeti, már kevésbé voltak hajlandók a tagállamok erre. Ezért gondolom, hogy ezzel továbbra is foglalkozni kell majd a jövőben. Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb kérdések a bevándorlási és menekültügyi alap vonatkozásában. Nos, ami a belső biztonsági alapot illeti, itt két dologról van szó. Főleg a ö, határ mentén itt alapvetően három célkitűzésről beszéltünk, ez mindenki számára fontos volt, de persze különböző mértékben. Az első az, hogy a határokat a lehető legmodernebb technológiával kell felszerelni. Ezt minden tagállam elmondta, és ez mindenképpen támogatásra lel majd. Persze együtt kell elérnünk azt, hogy ami nemzeti szinten történik, az kompatibilis legyen a jogalkotói folyamat végeredményével, hogy hogyan tudunk intelligens megoldásokat találni. Mert ugye ha a tagállamok olyan technológiákba fektetnek be, amik nem, kon- nem kompatibilisek, és nem lehet összekapcsolni őket, akkor annak semmi értelme. Ugye ebbe minden tagállam be akart fektetni. Aztán az Euroszúr. Itt tulajdonképpen a határok kezeléséről van szó. Ez is nagyon fontos, mert az Euroszúr fontos szerepet játszik a határok kezelésében, illetve az életek megmentésében. Úgyhogy ez mindenképpen fontos. Minden tagállam be akart a kapacitásokba, a technológiába fektetni, úgyhogy a kommunikáció beindult, ennek van mindenféle módja, és a bizalom kiepítésének konzulai együttműködés is fontos, hogy a különböző forrásokat össze lehessen központi helyen gyűjteni a vízumkiadás vonatkozásában, a Schengeni keretek között. Erről nagyon sok szó volt, és úgy gondolom, hogy lesz egy csomó intézkedés, tevékenység ezen a területen. Annak érdekében, hogy meg egyszer, hogy egyszerűsítsük mindenki számára a feladatokat, illetve hogy érthetőbb legyen az egész rendszer a harmadik országokkal szemben. Ami a belbiztonságot illeti és a rendőrséget. Azt hiszem, hogy itt a legfőbb téma az volt, hogy valaha is sor került-e arra, illetve ez volt az első alkalom, hogy a tagállamok több éves stratégiát kértek a biztonság terén. Eddig csak egyes projektek kaptak támogatást. A tapasztalat hiány, illetve az a természetes tendenciája a tagállamoknak, hogy hát nem igazán volt, szívesen osztották meg stratégiai elképzeléseiket a belbiztonság terén, volt az a két nehézség, amivel meg kellett küzdeni az elején. itt bizony kell erőfeszítéseket tenni a jövőben. De aztán miután elmagyaráztuk azt, hogy minden egyes tagállamnak több éves biztonsági tervet kell készíteni, elmagyaráztuk azt is, hogy hogyan. Ahhoz, hogy a prioritásokat megállapítsák, illetve azt, hogy hogyan lehet segíteni a egymást kiegészítő jellegen úgy tűnik, hogy lehetséges megoldást találni, mégpedig úgy, hogy először is a célkitűzéseket kell meghatározni a biztonsági stratégiák területén, illetve az Interpollal való együttműködés keretét. A dialógusban végül is a bűnöldöző szervek képzése emelkedett ki, ez minden tagállamban a program része lesz, mindenki be akar fektetni ebbe a kapacitás normába, illetve képességbe, hogy a bűnöldöző szervek egymással kommunikálni tudjanak. Ez fontos, mert a képzéssel bizonyos rugalmassága kell bánni. Aztán a határokon átnyúl együttműködés a szervezet bűnözés terén. Itt a lényeg az volt, hogy a kábítószer ellenes harc, főleg az új kábítószerek ellenes harc, a szintetikus és egyéb kábítószerek elleni harc volt a központban, de az is, hogy együttműködés alakuljon ki a kábítószer csempészekkel szemben. Aztán a számítógépes bűnözés. Ez nem igazán új, de egyre inkább terjedő bűncselekmény folyta. Tehát a számítógépes bűnözés és a számítógépes biztonság volt két nagyon fontos terület. A harmadik az emberkereskedelem. Ezt is nagyon sokan prioritásnak kezelték, és ez is átfed más területeket is, mert emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, fegyverkereskedelem, tehát különböző területek olvadnak itt össze. Ez volt a harmadik prioritás. Most ugye minden tagállammal le kell zárnunk ezt a munkát, mert a következő a kérdés, hogy hogyan tovább. Be kell adni ugye nemzeti programokat, de el kell mondanom, hogy eddig még nem kaptunk egyet se, mert ugye a rendelet még nem lépett hatályba, mert kell egy kis idő, amíg ezt megemésztik, mert a belbiztonság kapcsán gyakorta olyan adminisztrációs rendszert kell létrehozni, ami koherens, szemben a mostani elaprózott kis rendszerekkel, de reméljük, hogy júliusra minden meg lesz, vagy legalábbis beindul majd a folyamat, és megkapjuk ezeket a terveket. Már hatályba lép az jogalap, és akkor megvizsgálhatjuk ezeket a programokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy lényegében eddig semmit nem kaptunk, de hivatalos nemzeti tervet még nem kaptunk. Egyenőre folynak az eszmecserék, hogy mik legyenek ezen nemzeti tervekben. Ezért tehát arra koncentrálunk, hogy ha így járunk el a jövőben, akkor a programokat az év utolsó negyedében fogjuk tudni elkezdeni jóvá hagyni, és reméljük, hogy 2015 elején már valamit fel is tudunk mutatni eredményként. Nagyon hasznos ez a munka, érdemes ezzel foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy az elején majd a lényegről kezdünk beszélni, és hogyha valami politika, célkitűzés alapú dolgot szeretnénk elérni, akkor folytatni kell ezt a dialógust, mert ez nagyon hasznos, rendkívül fontos, önökkel is, az Európai Parlamenttel, hogy azon gondolkodjunk el együtt, hogy hogyha majd megszületik valami, ezt hogy lehet monitorozni. Ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseiket, köszönöm. We'll get some room. Köszönöm szépen. Most következik a vita, hogy ezt bejelentettem korábban. Tehát Maservisi úr expozéval kapcsolatban lehet feltenni kérdéseket, és utána majd folytatjuk az előadást. Guillaume asszony az első. Tessék. Monsieur le Président, et merci de, de cette... Köszönöm, elnök úr. Igaz, hogy nem nagyon nagy számban vagyunk itt jelen, de szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért az elvégzett munkát követően az elmúlt hónapok során. Hát nem kevés időt szántunk erre. Azt gondolom nagyon jól összefoglalta a kihívásokat, amelyek előttünk állnak a dialógus keretén belül a különböző programokról. Néhány kérdésem lenne csak, általános jellegű, és konkrétabban a migrációs integrációs alapról. Ha jól értettem, eddig semmilyen nemzeti programot nem kaptak. Ez volt az egyik kérdés, amit fel akartam önnek tenni, és ezt meg is erősítette. Mivel egy sem érkezett még be, el szeretném mondani, hogy a minimális százalékokról nagyon sokat vitatkoztunk. Úgyhogy a dialógus keretén belül, és mielőtt még ez lezárulna, tényleg biztosítani kellene azt, hogy ezek a minimális százalékos értékek, ami a tagállamokat illeti, tiszteletben tartatnak. Ha viszont nem, akkor meg kellene tudni azt is, hogy vajon miért nem tartják tiszteletbe ezeket a minimális százalékos értékeket. és hogyha a bizottságnak valamilyen döntést kell hozni ezzel kapcsolatban, minek alapján fogja majd ezt meghozni. A második dolog, amire nagyon oda kell figyelni, mert nagyon sokat vitatkoztunk erről is, a szervezetekkel folytatott konzultáció. A civil szervezetek, nemzetközi szervezetek azok, amikre itt gondoltam. Most Hallottak-e már erről valamit a tagállamokkal folytatott dialógus keretén belül? Egyrészt a tagállamok részéről, illetve ha önök felvették már a kapcsolatot az említett szervezetekkel, milyen reakció volt az ő részükről. Aztán, ami a finanszírozott tevékenységeket illeti, erről se sok mindent láttam, erről nem volt szó, pedig fontos, esetleg erről ö, szólna néhány szót. Aztán a bevándorlási alap. Említett két-három tagállamcsoportot, attól függően, hogy mennyire fejlett a menekült ügyi rendszerük. Először is nagyon érdekelne, nem tudom, hogy volna erre lehetőség, hogy erről beszéljen, hogy ezekbe a csoportokba melyik tagállamok tartoznak, ahol különböző fejlettségi szinteket értek el ezek a menekültügyi rendszerek. Említette, hogy a második csoportba azok a tagállamok tartoznak, amelyek most fejlesztik ezeket a rendszereket, még akkor is, hogyha nem ö, ö, kell szembenézniük nagy migrációs nyomással. Attractive immigration destinations due to the lack of migrant communities and Benefits. Donc, je m'interroge un peu sur cette formule. Nem tudom, ez a megfogalmazás miért így született meg, mert olyan referenciákat tartalmaz, amelyek egy kicsit aggasztóak, ami engem illet. Tehát ez a kapcsolat a menekül státuszt kérők vonatkozásában, hogy így nevezett fórum shoppingot képviselnének, attól függően, hogy a szociális juttatások hol jobbak. Aztán két utolsó gondolat. Még mindig a menekültügyi migrációs alap kapcsán a visszatérés Érdeklődéssel hallgattam, hogy a bizottság elsősorban az önkéntes visszatérést ösztönözni. Érdekelne, hogy hogyan tudtak e, ösztönző rendszert kialakítani ennek érdekében, mert mindig érdekes tudni azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem ebben a témában. Végül visszatérnék egy általános jellegű kérdésre a finanszírozás terén. A parlamentben a határidőkről beszéltünk, a kifizetések vonatkozásában, és hogy milyen nehéz, főleg a civil szervezetek számára a finanszírozás. Legalábbis ez volt a jellemzője az előző időszaknak. Már ugye értékelésre került ez az előző pénzügyi időszak. Jelezte azt is, hogy rendelkezésre áll a finanszírozási lehetőség egy bizonyos számú visszatérés vonatkozásában. Ugye engem elsősorban Franciaország érint, velük vagyok kapcsolatban, de ők az utolsó 2014-es negyedév előtt már nem kapnak további finanszírozást. 2014. január 1 -e óta ugyan jóvá hagyták, de van egy időszak, ahol nincs lefedettség ilyen szempontból, tehát vannak olyan szervezetek, akik saját alappal nem rendelkeznek annyival, amennyire szükségük volna, hogy fedjék ezt a köztes időszakot. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Bronx úr következik, parancsoljon. Thank you. Um... Köszönöm. Mennyi pénzt költünk arra, hogy a menekülügyi kérelmeket ellenőrizzük, vagy elhisszük a, menekültügyeknek, a menekülteknek bemondásra azt, hogy veszélyben az életük? Elég azt bemutatniuk, hogy, hogy elég, hogy arról meggyőznek, hogy veszélyes országban élnek, vagy valami más érvel is elő kell állniuk, hogy a vallásuk miatt, vagy a nyelvük miatt, etnikumuk miatt veszélyes ott élni. Aztán mi a, mi a helyzet az illegális vagy irreguláris migránsokkal őket az ő visszatérítésükre mennyi pénzt raknak félre? Nyilván van erre egy külön költségvetési sor, mennyit költenek erre konkrétan? A pénzen túl. Hogyan is történik ez a visszatérítés? Meg kell fizetniük a visszatérést? Ők fizetnek ezért? Vagy elszállítják őket? Vagy egyszerűen csak felkérik őket arra, hogy távozzanak, és aztán nem is ellenőrzik, hogy mi történik velük? Frau Zippel. Köszönöm szépen. Egy teljesen más pontot szeretnék megemlíteni. Elmentették a smart boardokat. Egy kicsit idegesít az engem. Mérges vagyok, mert az Európai Parlament többször hangsúlyozta azt, hogy ezt a smart border, ezt az intelligens határrendszert kritikusan szemléljük, számos érvet felhoztunk, hogy miért kételkedünk abban, hogy ennek a projektnek van-e értelme, és mégis az Európai Bizottság újra és újra erről beszél, a tagállamoknál állandóan ezen rendszer mellett kardoskodik, és az a benyomásom, hogy a bizottságnak teljesen mindegy, hogy mi mit teszünk, egyszerűen tényeket próbál megteremteni, és mindegy számára az, hogy mi ezt ellenőzzük, vagy nem, és nem tartom azt helyesnek, hogy tényeket teremt így a tagállamok számára. Mikrofont kérnénk az elnöknek. Oui, merci, monsieur le président, je serai très brève. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Birgithez csatlakozva szeretném mondani, hogy azon a területen, amelyel ma foglalkozunk, nagyon örülök azért, hogy a bizottság tájékoztatott minket a tagállami végrehajtásokról az alapok vonatkozásában, és hogy első alkalommal van egy dokumentum, amit megkaptunk előre, és tudtunk vele foglalkozni. Úgyhogy egyszerű a kérdés, bár fontos politikára vonatkozik. Tehát a célunkénti megszavazott összegekre való ö, rálátáshoz hasonlóan a prioritásokat is látni fogjuk. Ö, tehát, mondjuk ami a százalékos értéket illeti, tudjuk-e, hogy az integrációra, a visszatérítésre, a menekültügyre mennyi százalékot fordítottak a tagállamok, hogy például az egész összeget egy tagállam ne csak egy prioritásra költse, hanem valamilyen egyensúlyi helyzetet teremtsen. Mivel sokáig ragaszkodtunk, és ahhoz is hangsúlyoztuk, hogy a bizottság beszámoljon arról, hogy mi történt, az a paradoxon helyzet állt elő, hogy alig vagyunk itt most, hogy meghallgassuk ezt, pedig tényleg mi akartuk ezt. Úgyhogy azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy tényleg nagyon fontos lenne, hogy a jövőben azért több képviselő legyen jelen, hogy a továbbiakban is követhessük a felhasználást, és ami engem illet, a százalékos értékeket illetve, hogy ezeket a nagy összegeket milyen arányban használják fel. Köszönöm szépen! Köszönöm. Úgy látom, hogy más nem jelentkezik. Úgyhogy folytassuk. szervisi úr, kérem reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a kérdéseket lehet kombinálni. Főleg, amit Guillaume asszony fogalmazott meg, illetve az utolsó kérdés a százalékos értékek vonatkozásában. Teljesen virágos, nyilvánvalóan támogattuk a százalékos értékeket, és azt az elvet is, hogy tiszteletbe kell tartani őket, és hogyha nem, akkor meg kell tudni mondani, hogy miért nem. De egyetlen egy dialógus keretén belül sem kaptunk javaslatot a tagállamok részéről a százalékos értékre vonatkozóan. Úgyhogy a dialógus végén nem sikerült egy táblázatot kialakítani, hogy egyértelműen az a cél, hogy mondjuk a menekült ügyre 20% fordítódjon. Ugyanis Végül is a lényeg az volt a dialógus keretén belül, ahogy ezt már az elején a bevezetőben is próbáltam ö, megmagyarázni, hogy megértsük egymást. Tehát pillanatilag még nincs ö, elkötelezettség a tagállamok részéről, ö, úgyhogy fontos lenne, hogyha a LIBE és a parlament továbbra is ö, folytatná a dialógust velünk, mert ö, minél közelebb kerülünk a nemzeti programhoz, annál jobban látjuk, hogy mit is tartalmaznak. Mert ugye a rendelet kötelezettséget tartalmaz arra vonatkozóan, hogy meg kell ennek a százalékos, e- eset, e- százalékos értéknek, ha viszont valaki ezt nem tartja be, akkor meg kell magyarázni, hogy miért nem. De Ugye minden alkalommal, ahogy már mondtam, megpróbáltuk az orientációs értéket kicsikarni a tagállamokból, de szinte soha vagy nagyon ritkán, de szinte soha nem sikerült olyan álláspontot kialakítatnunk velük, hogy konkrétumot tudjunk felmutatni. Néhány konkrétumra is utalhatnék. Egyes országokkal, például Hollandiával folytatott dialógus keretén belül előfordult az is, amikor a hatóságok azt mondták, hogy hát mi nem akarunk semmiféle európai alapot az integrációs műveletekre fordítani. Jó, hát beszéltünk erről, azt mondtuk, hogy de azért, mert hogy nem, azért, hogy nem használják fel ezt az alapot, azért ez nem azt jelenti, hogy nem lesz ellenőrzés, nem a nemzeti választást illetően, mert hogy mindenki tudja, ugye nincs kompetenciánk ezen a területen, ez abszurdum lenne, de ami a logikát illeti, a beszélgetés végül is így zajlott le, meglátjuk, hogy majd mi lesz a programban. Pillanatilag most többet nem tudok mondani. Második dolog, azt gondolom, hogy ez is felvetődött, hogy milyen fajta konzultáció lesz például a civil szervezetekkel, nyilván nem csak a kormányokkal, hanem a civil szervezetekkel is tárgyalunk. Nos, amennyire csak lehet, és minden alkalommal, amikor a szakpolitikákról folyt a dialógus, megpróbáltunk vagy közben, vagy utána a civil társadalom képviselőivel is találkozni az adott országban. És persze Brüsszelben is jó részletes kibesézése folyt ennek azon platformokkal, ahol a civil társadalom képviselteti magát. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel. Na most, ami a alap rendelkezésre állását illeti, itt nyilván van valami probléma, mert gyakorta a kis szervezetek az alapok folyamatos folyosításától függnek. És ugye nyilván mire megszületik a többéves pénzügyi keretről a határozat, vagy a döntés, itt bizonyos megszakadás van ebben a folyamatban. Ugye ami 2016-ot illeti, addig gyakorlatilag <laughs> elképzelhető, hogy nem történik addig semmi. Úgyhogy nem lehet a tagállamoktól azt elvárni, hogy megerőlegezzék ezeket az összegeket. Nos, amit tehetünk az az, hogy ahol közvetlen a kezelés a bizottság részéről, és ahol most más programokat is készítünk több éves viszonylatban, mondjuk 2014-15-re, de van egy civil szervezeti komponense is, és ahol fel tudunk lépni. Nyilván lesznek olyan társfinanszírozási lehetőségek is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a plafon megemelését is ki lehessen csikarni, mondjuk 75%-ig. Hát különböző eszközöket szeretnénk majd bevetni egyszerre, amennyire csak lehet. Ami a csoportokat illeti, tehát a tagállami csoportokat, amire utaltam, és ami a nyelvezetet illeti. Nos, ami ez utóbbit illeti, talán politikai szempontból nem mindig korrekt, de talán jobb a realitások talaján maradni, és azoknak a realitásán, akik menekül státuszt kérnek, és akiknek tényleg az a tendenciája, hogy esetleg fórum shoppingra hajlamosak. mert nyilván tudják, hogy mi a különbség ilyen szempontból a jogok, illetve a jóléti szolgáltatások szempontjából a tagállamok között. Igen, vannak olyan országok, ahol nagyon sok a kérvény. És általában a tendencia az, hogy oda is mennek ezek az emberek. Például ott van a Balkán, a Nyugat-Balkánról érkezők esete. Ez az a realitás nyilván, amivel szembe kell néznünk, és figyelembe kell venni. Másrészt viszont, ami én ami engem illet, én nem voltam hajlandó belemenni abba, hogy a jóléti dolgot csökkentsük. Szerintem ez nem méltányos inkább a másik a, to- a csoportban tartozó tagállamoknál kellene emelni ezeket a szinteket ambíciózusabban, mert végül is egy alap az befektetés egy társadalom számára, de hát itt most bezárnám ezt a zárójelet. Tehát nyilván úgy kell fogalmazni, ami közelebb van a realitásokhoz, nem lehet ilyen ö, ö, össze-vissza beszélni, nem lehet ugyanakkor megbélyegezni se senkit előre, stb. Nos, azok az államok, amelyek abba a csoportba tartoznak, amelyek nyomásnak vannak kitéve, ezek az úgynevezett frontline országok, akik ugye a földközi tengeri térségben vannak, Olaszország, Ciprus, Bulgária most már, Görögország, ugye történelmi okoknál fogva, ahol ugye mindannyian már intézkedtünk, és ugye a helyzet javult. Ezek az országok, ahol például Luxemburg esetében egyre több a menekült státuszt kérő, de hát nem túl nagy az esélyük. Franciaországban is ez a helyzet, ahol most folyik a reform a kormány részéről, pontosan azért, hogy jobban felszerelkezzenek erre az esetre. Vannak olyan tagállamok is, ahol annak ellenére, hogy ugye kialakult ez a helyzet, eh, képesek voltak megfelelően kezelni. Ausztria, Hollandia, eh, itt például jól működnek a eh, rendszerek. Németország, Svá- Svédország, itt jól működnek a rendszerek, de ez nem ok arra, hogy ott ölbetett kézzel üldögéljenek, ott is lépni kell, mert egyre nagyobb a mobilitás, úgyhogy fel kell készülni a 33-as cikk alkalmazására. Azt senki nem tagadta, hogy szükség van erre. Mindenki megértette, hogy azonnal lépni kell, de végül is mindenki arra a következtetésre jutott, hogy az a tény, hogy valaki, aki a 28-ak családjába tartozik, és nem készül fel valamire, az ezzel veszélyeztethet ilyen szempontból a szomszédját. Tehát nagyjából ezek a jellemzők a két csoportra. De mind a kettő esetében ugye a kérdés az, hogy milyen mértékűek ezek a befektetések, de hát ugye ezt csak akkor látjuk, hogyha megkapjuk a programtervezeteket. A visszatérések. Hát nincsen erre varázsütésszerű megoldás. Ez csak elszántan tudjuk végrehajtani, és ugye értettük a parlament üzenetét is, hogy inkább az önkéntes visszatéréseket favorizáljuk. Az erőszakos visszatérítések is teljesen legitimek, ez egyértelmű, mert végül is nem mondhatjuk azt, hogy hogyha nem önkéntes visszatéréseket támogatnak a tagállamok, akkor nem támogatjuk őket, ezt nem mondhatjuk. Azt gondolom, hogy az önkéntes visszatérési tapasztalatok, ahol a tagállamok, akik akarják, támogathatják, azt mutatják, hogy ez jobb. hogy aztán ez úgy történik-e, hogy egy bizonyos összeget adnak az adott személynek, vagy pedig inkább befektetnek a célországba, ahol vissza kell térnie ennek a személynek, ez megint olyan dolog, hogy majd azt szeretnénk, hogyha ez érvényesülne, mert ez sokkal hatékonyabb és hosszabb ideig van hatása. Azt szeretnénk, hogyha ez rendszeresebb lenne. Tehát külső alapok. Igen, volt egy csomó olyan tagállam valóban, akik részben a nemzeti alapokat külső műveletekre akarta felhasználni. És Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Németország is voltak még mások is, de főleg ezek. Nyilván lehetséges ez a jog alapértelmében. Mi azonban azt mondtuk, és amit el szeretnénk kerülni, az az, hogy ez tovább fragmentálja az Európai Uniót a harmadik országokkal szemben inkább azt ösztönöztük, hogy a mobilitási partnerség keretén belül dolgozzunk. Például észak-afrikai országok esetében Líbia, Marokkó, Tunézia, ahol már is közös a platform, Hasznolj, használjuk ezt föl annak érdekében, hogy minden egyes tagállam mondja, hogy mit akar, de aztán ugye mindenki érdekében járjon el, itt bizony szükség van a koordinációra. Egyrészt az alapokkal, amelyeknek esetek központi a kezelése a bizottság részéről, hogy ezt mobilizálni lehessen, és ami tényleg jó eszköze lehetne egy külső felépésnek, illetve azon alapok vonatkozásában, amelyeket még inkább az EFKO és egyéb kollégák használnak. Tehát azt kellene elérni, hogy azok az alapok, amelyek azért eléggé korlátozottak, főleg a külső fellépése fordítódjanak a migráció vonatkozásában. A földközi tengeri térségben szerzett tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, hogy már kezdenek mutatkozni ennek az eredményei, és jó lenne, ha ennek az aránya mutatkozna a nemzeti programokban is. Tehát Nagyjából ezt szeretnénk elmondani, és reméljük, de hát majd meglátjuk, hogy benne lesz-e a programokban. The, uh, Aztán azzal kapcsolatban, hogy a visszatoloncolásokat, a visszatérítéseket hogyan kell, uh, kell kezelni, hogy a biztonságos származási elvet betarthassuk. Hát erről lehet beszélgetni, de mi most a szakpolitikai párbeszédről van szó, ami ugye páslapra tartozik. Ha gondolja, gondolják, akkor a szakbizottságnak szívesen eljutatom a pontos kiadásokat, a költségeket, tehát a visszatérítések költségeit a jövőre nézve. Nem tudok még semmit mondani, mert még nem kaptuk meg a nemzeti programokat, de hogyha erre kíváncsiak, ha ez érdekli önöket, akkor szívesen megadom majd az ezzel kapcsolatos számadatokat, így pontosan tudhatják önök is, hogy mi történt eddig, hogyan költöttük el a pénzeket. És, meg, és az integrációs alapból származó költségeket is megfelelően fölhasználtuk a visszatérítésekre, a visszaküldésekre, afganisztáni példák vannak, vagy egyéb példák is. Nézzük az intelligens határokat. Tudom, hogy a parlament sokat kritizálja ezt a dolgot, joguk van ehhez, de arra nem számíthatnak, hogy a bizottság hirtelen egyik pillanatra a másikra felfüggeszte Béli tevékenységét. Nyilván, hogyha parlamenti, ha parlament vélemények lesz következmény, akkor majd bizottság is reagál, de ez nem így működik. Arról szól ez leginkább, hogy tagállamok hogyan fektessenek be. Nem szabad az intelligens határ projektnek, projekteket akadályozni. Tagállamok azt teszik, amit akarnak. De tíz évvel ezelőtt, amikor az intelligens projektek elindították, a modern határtechnológiákat kezdtük el használni, akkor ugye új szabályokat léptettünk életbe az európai reptereken, most ezek a szabályok már a világ összes repterén hatályban vannak, sőt az összes szárazföldi és tengeri határátkelőnél is. Tehát az, hogy egy tagállam, ha egy tagállam ezt nem tenné meg, akkor nyilván elszigetelődne, és a magánélethez való jog szabályait például nem tartaná tiszteletben. Tehát én egy kicsit máshogy látom ezt a dolgot. Minél jobban részt veszünk ebben, annál jobban tudunk az európai, az európai tégítőzések felé orientálódni, hogy ez pontosan hogyan történik, az változhat társfinanszírozás vagy nem, de a, de a jogalap megvan. Aztán, hogyha ha ennek, a, ha ennek a projektnek egyszer vége lesz, akkor nyilván nem fogunk társfinanszírozni tovább, de lényeg a hogy konzisztensen járjunk el. De folytassuk a vitát, beszéljünk még erről. Kérdés, hogy mi lesz benne a tagállamok nemzeti programjában. Most a párbeszédet csak elkezdtük, még ez nem a párbeszéd vége egyáltalán. Ha többet tudunk, többről tudunk beszámolni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen ezt a kimerítő beszámolót mindenről szólt. Kérdezem, hogy a képviselők szeretnének-e még kérdést feltenni? Mászer Viszi úr megígért, Mászer Vizi úr megígérte, hogy a pontos kiadások adatait majd el fogja jutatni hozzák. Úgy látom, Zipel asszony jelentkezik. és nehme... Csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne. Tudomásra vettem azt, hogy az Európai Bizottság magához ragadta azt a jogot, hogy javaslatokat hajtson végre, még akkor is, hogyha erről nem született döntés. Köszönöm. No, no, I think, no, I think, I think that, you know, everybody has to play his own... Nem, szerintem mindenkinek a saját intézményi politikai szerepét kell játszania, én elfogadom a kritikát, lehet, hogy a kritikus kritika fog majd uralkodni a végén, de van egy jogi alap, amely felhatalmaz a finanszírozásra. Itt nem a smart borderekről, az intelligens határokról beszélünk, tehát el kell kerülni a, a, az ellentmondásokat. Köszönöm, mondja az elnök. has been a fair, a fair, thorough... Ez egy rendkívül alapos uh, beszámoló volt, megválaszolta a kérdéseket, és örülnénk, hogyha az adatokat is majd közreadná a végrehajtást illetően, és amit megkapjuk öntől az információt, az közreadjuk majd a Libeszak Bizottság tagjainak. nagyon sok munkába telik felkészülni ezekre a párbeszédekre, nagyon sok időbe telik ezeket a dokumentumokat megkapni, de azért köszönjük, hogy itt járt, köszönjük a munkáját. Szerintem mindent megbeszéltünk, úgy vélem,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 Right on time. Hát akkor pont időben vagyunk, még mindig tartjuk a napi rendet. Következzék a hetes napi rendi pont, Libek küldöttség svédországi látogatása, a svéd igazságügyi rendszer és a svéd menekültügyi eljárások kapcsán, különös tekintettel a kísérlet nélküli kiskorúakra. Megadom a szót Natalie Risbecknek, aki majd vezeti ezt a Svédországba irányuló delegációt hogyha valaki hozzá akar, ma még szólni lesz rá alkalma. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Körülbelül egy éve volt ez a misszió, erről kell beszámolnom. Kimerítettük azt a gazdag kapcsolatrendszert, amelyen rendelkeztünk, egy jelentésben, ami nem csak, hogy megvitatásra is került, de ma már szavaztunk is róla, úgyhogy rövid leszek. De általában, amikor ezzel kezdi valaki, akkor sokat beszél, de mivel már a harcosok szinte teljesen eltűntek a szintéről tényleg rövid leszek. Ami a formát illeti, nagyon jó szervezett misszióról volt szó, köszönet a munkatársaknak, a tolmácsoknak ezért. Megint a szervezés témájában az aktív részvétel is nagyon hasznos volt a kollégák részéről. Mindez nagyon kellemes ö, környezetben. Tehát ki tudtuk vesézni a problémát. a svéd jogrendszer témájában, a menekültügyi eljárásokról, és a kollégákkal úgy döntöttünk, hogy különös tekintettel a kíséret nélküli kiskorúak témájában. Nagyon sok ö, politikai ö, személyiséggel, önkormányzati ö, munkatársal, ö, választott képviselővel tudtunk találkozni, de ugyanakkor nagyon sok miniszterrel is, aki a Tobias Bilmström úr, a menekültügyi miniszter az igazságügyminiszterrel, illetve az államtitkárnővel, munkatársaikkal, tanácsadóikkal, tehát mindenkivel, de az önök számára elkészített dokumentumban minden megtalálható. Hogy röviden összefoglaljam, a svéd menekültügyi eljárásról volt szó, főleg arra koncentrálva, hogy a külföldi egyedül érkezett kiskorúakat hogyan kísérik Svédországban, ez engem nagyon érdekelt, és minden egyes találkozó során beszéltünk a svéd jogrendszerről is, illetve a bírói együttműködésről. Megvan a jelentés, megvan a dokumentum, úgyhogy csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni a találkozókból ami a menekültügyi eljárást illeti Svédországban, sajnálatos aktualitás fémjelezte ezt, amikor a szíriai menekültek megérkeztek, rendkívül zöggenőmentesen történt ez, hiszen igen, fontos és jelentős diaszpóra él Svédországban, főleg amikor már égetővé vált a helyzet a szíriaiak számára az elmúlt hónapok során, és a többi tagállamban gyakorlatilag nem nagyon reagáltak, ott viszont igen. Ami a kísérlet nélküli kiskorúakat illeti, és ez volt ugye a kulcsfontosságú probléma a delegáció számára, Azért is örültünk, hogy Svédországba mehettünk, mert rendkívül pozitív képet kaptunk ebben a témában Svédországról modellértékű ez a tagállam, ahogyan ezeket a fiatal kiszolgáltatott gyerekeket idézőjelben kezelik. Óriási a kompetencia itt, szemben sok más tagállammal nem állami, hanem az önkormányzati szinten található dokumentumokon alapul, akik számára rendelkezik egy bizonyos kvóta. Ezen kívül ebben a témában érdekelt minket rendkívüli módon az is, hogy milyen eljárások léteznek. Először is a módszer rendkívül kollektív jellegű, minden szakértőt összehívnak, mindig csapatban folyik a munka, nincs itt feldarabolva ö, egyetlen egy gyerek se ö, a fogadó központ és aztán a további lépések között. Azzal is foglalkoztunk, amivel nem minden tagállam foglalkozik ugyanúgy, a 18 éves kor betöltése, illetve 21 éves kor elérése közötti időszakban, hogy ne teljesen a nagy természetbe eresszék őket ki, ahogy betöltik a nagykorúságot 18. születésnapjuktól kezdve. Az is érdekelt minket, hogy a 18 éves kor betöltése után hogyan szervezik meg ezen fiatalok védelmét. Az együttműködésről néhány szót. Itt is azt tapasztaltuk, hogy a több szakértő bevonását jelentő csapatmunka, főleg azon szakértőkről van itt szó, akik gyerekekre specializálódtak, itt is foglalkoztunk a korosztályjal, már mindjárt befejezem, mert például Hollandiában láttunk olyan példákat, amiket egy kicsit nehéz volt elfogadnunk szakmai szempontból. Aztán ott volt a nyomonkövetés a családnak, erre is volt példa, illetve egy gyám kinevezése, ami rendkívül fontos a kísérlet nélküli kiskorúak vonatkozásában, ugye a kollégák nagy része ezt is elfogadta. Aztán az együttműködés, ami gyakorlatilag az állam, az önkormányzat, a szociális munkások közötti együttműködés, ez rendkívül fontos volt. Nos, a bevezetőmben azt, mond, azt ígértem, rövid leszek, de a végén elég sokat beszéltem, de ami a delegáció munkájának néhány benyomásáról szerettem volna beszámolni. Két napot töltöttünk Stockholmban, illetve a stokholmi terület, egyik terület, kisebb területén Asszomában. Köszönöm szépen, valaki kíván ehhez valamit bármit mondani. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor megköszönjük még egyszer ezt, és most akkor következik Elszei úr, aki a Lisszaboni Lissz delegációról fog beszámolni, az Európai Kábítószer és Kábítószerfüggésség Európai Megfigyelő Központjában jártak. Tudom, hogy ez az utazásra is tavaly került sor, de szeretnénk, hogyha beszámolná erről Encsi úr. Mike, Mike. A mikrofon Encsió úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ugyanez a helyzet, hiszen a delegációs útra tavaly júliusában került sor, de azért nagyon érdekes volt ez a látogatás. Az volt a célunk, hogy méreható eszmecserét folytassunk a az Európai Kábítószerfüggőség Megfigyelő Központ stratégiájáról, fellépéséről, és koncentráltunk ennek során a költségvetésre, a munkaprogramra és az igazgatásra. Alkalmunk nyílt arra, hogy Wolfgang Götz úrral is találkozunk, aki az igazgatója ennek az megfigyelőközpontnak. Találkoztunk az igazgató tanács különböző tagjaival és magas szintű szakértőivel. A kábítószer és kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központját 95-ben hozták létre, és a célja az az, hogy bizonyítékon alapuló tanácsot adjon a kábítószer, kábítószerfüggőséggel foglalkozó politika döntés az számára, és hogy információkat terjesszen az EU kábítószer helyzetét képezik fel a keresletkínálati oldal szempontjából működve az Európollal, figyelembe veszik az új trendeket, illetve azt, hogy milyen fajta fejlemények tapasztalatok európai szinten. Ugyanakkor az EMCDDA, tehát ez a megfigyelő központ, nem foglalkozik nemzeti politikai kérdésekkel. A látogatásunk során az ügynökség szakértőivel is találkoztunk, és meghallgathattuk azt, hogy milyen fajta főtrendek vannak a kábítószerfogyasztás és terjesztés területén az Európai Unióban. Az MCDDA az új kábítószer anyagokat is nyomon követi, és itt nagy mértékben aggasztóak az úgynevezett angolul legal high, tehát a legálisan kapható kábítószerek. A legjobb gyakorlatokat is nyomon követik a tagállamokban, és egy akció tervet is kidolgoztak az Európai Unió számára. Számos nemzetközi szervezettel is együttműködik ez a megfigyelő központ. Az MCDDA, illetve az Európai Parlament közötti együttműködés, különösképpen a Libe szakbizottsággal, de az ENVI, illetve a Költségvetési Szabadsággal is sikeres volt. A Libe szakbizottság az új pszichoaktív anyagokkal foglalkozó jelentése és együttműködésben készült ezzel a központtal, hiszen ők nyomon követték ezeket az új pszichoaktív anyagokat. Ebben a kontextusban sajnálom azt, hogy az ügynökség költségvetését csökkentették 5%-kal 2014-re, és figyelembe kell venni azt, hogy mennyire fontos munkát végeznek, és mennyire magas szintű támogatást adnak a, a kábítószer eh, függőség, teljesztés eh, kérdésének vizsgálatában. Az ügynökség munkájának minősége, amit láthattunk Lisszabonban, egyeteműen megmutatta azt, hogy továbbra is növelni kell ezen ügynökség munkájának eh, láthatóvá tételét mindannyiunknak növelni kell az együttműködést az ügynökség és az Európai Parlament libeszabbizottsága között. Szerintem ennyit lehet elmondani, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Encsi úr! Ki kíván szólni, vagy hozzátenni mindehez valamit? Valaki valamit Lisszaboni drogügynökségről? Nem, akkor Haladjunk is gyorsan tovább, következik utolsó napirendi pontunk a koordinátori ülés, ülés előtt, hiszen az 11.30-kor lesz. Most pedig Thierry van Schaumbruck előadása következik a Deloitte részéről az Európai Unió finanszírozás az NGO-k irányába. Lesz időnk a vitára, és tehát arra kérném Schaubruck urat, hogy tartsa meg a, az előadását, mutassa be ezt a tanulmányt. Önnek megadom a szót. Rövid bevezetővel kezdeném. Először szeretném elmondani azt, hogy milyen célkitűzéseink voltak, az NGO-knak adott EU finanszírozás átláthatóságát vizsgáltuk, a belügyekben, a biztonság és a migráció területén. Többféle témát vizsgáltunk, a EU finanszírozást kvantifikáltuk és kvalifikáltuk, aztán megnéztük az NGO-knak milyen adminisztratív terhelyik terheik vannak, illetve megnéztük, hogy a bizottság mit tett azért, hogy az átláthatóságot biztosítsa. A szakirodalmat megvizsgáltuk előzetesen, az érintett felekkel egyeztettünk, illetve interjúkat tartottunk, aztán az FTS, a Financial Transparency System adatait elemeztük, aztán a John Transparency Register-t, az JTR-t is, illetve a DG Budget által rendelkezésünkre bocsátott adatokat. Tíz NGO-t vizsgáltunk, a Caritas, a Transparency International, egy bulgár gender kutatási egyesületet, illetve a terrorizmus áldozataival foglalkozó szervezetet is. Mire jutottunk? Nincsen EU-s szintű NGO definíció, ezért nagyon nehéz struktúrált információhoz hozzájutni az EU-s finanszírozásról a finanszírozás, az EU finanszírozás elég nagy részét a civil szervezetek használják, de nehéz rátapintani, hogy ez pontosan hogyan történik. Egyébként a civil szervezeteket bár ugyanúgy kezelik, mint bármilyen más EU-s kezdeményezetjét. A, NGO-k státuszáról nagyon nehéz bármilyen információt találni, és önkéntes regisztráció van csak a civil szervezetek részéről, tehát a mi céljainkra ez nem igazán volt alkalmas. alkalmas. Az ABAK, az bizottság pénzügyi információs rendszere, Itt lehet kérni a civil szervezet státusz, ez 2013-tól van hatályban, tehát még nem számít bevált gyakorlatnak. Nézzük az ajánlásainkat. Elképzelhető, hogy egy intézményközi párbeszédre lenne szükség, hogy egy EU-s szintű definíciót hozunk létre az, az NGO-król, például beszámolási célból többen úgy gondolják, hogy erre nagy szükség van, tehát hogy pontosan lássuk, hogy a civil szervezeteknek történt finanszírozás hogyan zajlik, és az átláthatóság kedvéért is fontos ez. Az FCS és a JTR rendszereket javítani kell, és az fts például lehetne javítani, hogy a civil szervezet címkét hozzá lehetne tenni a kezdeményezetekhez. Nézzük a második témákat, a finanszírozás kvantifikációja. Részletesen élemeztük ezt a kérdést. A központi direkt közvetlen menedzsment címén 2010-ben 12 millió euró, 2011-ben 11 millió euró, és 2012-ben 30 millió eurót kaptak a civil szervezetek. Gyakorlatilag kézzel kellett az összes információt manuálisan végignézni. Eléggé limitált ez a központilag irányított, központi irányítás alatt lévő menedzsment, központi kezelésben lévő finanszírozás, de, besz, de ott vannak még a közös kezelésben lévő finanszírozások is. A DG Home mindig is a 7%-os plafonnal dolgozik, tehát az administratív költségeket, költségek esetében van egy 7%-os általány visszatérítés, de ez máshol is bevált gyakorlat, de egyéb intézményi donorok esetében itt 5-18%-os plafonról beszélhetünk, vagy a, ha teljes adminisztratív költségekről van szó, amiben a kommunikációs benne van, például ott 9-15%-os az arány. Ajánlásunk az, hogy a jövőre nézve jó lenne, hogyha lenne egy, megféle, lenne egy megfelelő címkézés, amely eredményesebb és könnyebbé tenné a kvantifikációt, és úgy tűnik, hogy a 7%-os visszatérítési plafon megfelel a civil szervezetek arányainak, és ezáltal a civil szervezetek arra törekednek, hogy tak, inkább arra törekednek, hogy takarékosabbak legyenek. Nézzük az administratív terheket. Ugye 10 esettanulmányunk volt, ebből 9-ben, 9 esetben arról számoltak be nekünk, hogy az administratív terhek továbbra is keményen sújtja őket, megnehezítik munkájukat az EU-s alapokkal kapcsolatban. És ugye minél nagyobb terhet jelent ez, annál kevesebb hasznos időt tudnak szentelni a projektjeiknek. Az új pénzügyi szabályzatban azért jelentős változások, javulások vannak, de bizonyos problémák még megmaradnak. A DG Home felé azt ajánljuk, hogy fokozzák a párbeszédet az NGO-kkal, és próbáljanak, próbálják meg elérni, hogy felhasználó barátabb legyen például az iránymutatási rendszer. Jó lenne az is, hogyha a főigazgatóságok között lenne némi koherencia, például csak egyszer kelljen egy NGO-nak regisztrálnia magát különböző DG-knél finanszírozásért. Ez leegyszerűsíteni a dolgot. Aztán ami a 2014-2020-as programokat illeti, az az ajánlásunk, hogy a több éves finansz, hogy több éves finanszírozással támogassák az NGO-kat, illetve hogy közös szabályok legyenek a különböző finanszírozási programokhoz rendelve, és legyenek álljanak rendelkezésre bizonyos rugalmas mechanizmusok is, hogy sürgős esetben ehhez tudjanak folyamadni az NGO-k. Nézzük az átláthatóság, a hatékonyság kérdését, a finanszírozás átláthatóságának és hatékonyságának kérdése. Ezzel kapcsolatban már nagyon sok szabály van. A kutatásunk azt mutatta, hogy azért még nagyon sok a probléma. Erről számoltak be az érintett felek. Például nincs megfelelő visszacsatolás. Tehát a, a válasz, amit kapnak a pályázat után az NGO-k, nem mindig kielégítő, nem mindig érthető egy-egy döntés jó lenne, hogyha a természetbeni társfinanszírozás is, meg, is megjelenne, például az önkéntesek munkáját lehetne így díjazni. Ahhoz sem kapnak megfelelő tájékoztatást az NGO-k, hogy hogy lehet teljesítményüket megfelelően értékelni vagy mérni, és úgy tűnik, hogy az NGO-k által kiadott anyagokat nem feltétlenül, nem használják megfelelően. Tehát jobb lenne, hogyha ez az információ nyilvánosságra kerülne, más civil szervezetek is elérnék ezeket az, ezt az információt, hiszen ez az egész közösség számára hasznos lenne. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Surbruk úr! megköszönöm ezt a bemutatót. Ugye ezt a Liber szakbizottság kezdeményezte ezt a tanulmányt. Van még időnk a vitára. Pirker úr jelentkezik, parancsoljon kérem. Köszönöm. Nagyon nehezen hallható, Pirker úr, messze van a mikrofontól. Tehát nagyon érdekes ez a tanulmány, mert ez alapján tudhatjuk, hogy megfelelően, optimálisan használják-e az EU-s alapokat. Nagy érdeklődéssel hallgattam az előadást. Érdekes volt arról hallgatni, hogy mennyit fordítanak, a finanszírozás mekkora részét fordítják az adminisztrációra, és mennyit a magukra a projektekre. Az is érdekes volt, hogy a bizottság hogyan javíthatná az eljárást azért, hogy az administratív terhek csökkenjenek, és hogy javuljon az átláthatóság és a hatékonyság. Hát ezek lennének a célkitűzések. Nem, de bár? Nos, felvettük a kapcsolatot a tanulmány készítőivel a különböző fázisokban. Nagyon konstruktív volt az együttműködés, és megköszönöm a mai eredményeket. Ez egy igaz jellemzés, igaz? Persze, mindent nem lehetett ellenőrizni, kiválasztottak néhány négy NGO-t, ezen alapult az elemzés, és ebből vonták le a következtetéseket és ez vonatkoznak ezek a következtetések az NGO-kra is, illetve az Európai Bizottságra is, mindkettőjüknek javítaniuk kell, és nekünk is az Európai Parlamentnek van még mit javítanunk. Ezt köszönöm. Két kérdésem azonban van. Az első az az, hogy eh, egy pontban azt láthatjuk, hogy az eszközök kapcsán mindig olyan NGO-król van szó, amelyeket központilag kezelnek Európa részéről, 12 millió euróról, 30 millió euróra nőtt ez a támogatás néhány éven belül, ez szinte meg háromszorozódott az az eszköz, ami rendelkezésre áll, viszont lenne -e önnek, önnek magyarázata arra, hogy két év alatt miért háromszorozódott meg számukra a rendelkezésre álló eszköz. A második pontom egy kicsit más jellegű. Arról beszéltünk, hogy csak bizonyos NGO-kat válaszol, ö, vizsgáltak meg, de vannak olyan NGO-k is, amelyek nemzeti szinten működnek, és onnan kapnak pénzt. Tény az, hogy csak 20% ban érkeznek az eszközök közvetlenül az Európai Uniótól, azért, mert ezeket a projekteket központilag irányítják. Ez a szóval jogszabályokban így van lefektetve. 80%-ban pedig nemzetileg támogatják ezeket, és nemzeti szinten is bonyolítják ezeket. Ezt nem vette figyelembe a tanulmány. A kérdésem az az, hogy próbáltak-e információkat kapni-e a nemzeti szintről, a, arról a szintről, amely felel a nemzeti projektekért, próbáltak -e informálódni ezen projektek lebonyolításáról. Nehéz volt-e információkat kapniuk erről, és tudják-e azt, hogy van egyfajta áttekintést, kaptak-e az Európai Bizottságtól egy áttekintést arról, hogy nemzeti szinten mi történik, ugyanez a fajta átláthatóság van, európai szinten betartják itt a határokat, de mi a helyzet a 80%-kal, amit nemzeti szinten adnak ki az NGO-k számára. Ezt nem látjuk ebben az elemzésben. Van-e erről információk? Tudják-e azt, hogy mi történik nemzeti szinten másként, hogy hasonlóképpen járnak el? És nehéz volt-e információkat kapni arról, hogy hogyan bonyolítják nemzeti szinten ezeket a projekteket. Köszönöm szépen Pirker úrnak ezt a kitűnő kérdést, de Guillaume asszony is kérdezni kíván. Hát igen, nem vagyunk sokan, úgyhogy jobb ezt most kihasználni, mint lehetőséget. Nem a lényeghez szeretnék hozzászólni, mert ezt nem olvastam el részletesen, úgyhogy ezt nem tehetem. Úgyhogy lényegi megjegyzésem nincs. remarque de forme. Inkább a formáról szólnék. A bizottsággal is arról beszéltünk az előbb, hogy milyen első lépéseket tettek a nemzeti programok végrehajtását, létrehozását illetően. mindannyian azt fogjuk hallgatni saját hazánkban, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni a civil szervezetnek az alapok felhasználását illetően. Nos, én a határidőről beszélnék. eléggé hosszú munkát végeztünk, körülbelül két évig foglalkoztunk az alapokról, és most szavaztunk róla, és az az érzésem, hogy gyakorlatilag itt most valamilyen fáziskésés van azzal kapcsolatban, amit most önök javasolnak, mert igen, nehéz az adminisztratív teher, a nehézségek a határidők betartásával, stb. Erről már beszéltünk az előző ciklusban is, Úgyhogy biztos, hogy hasznos, hogy ezeket hallottuk, de elsősorban ugye az ajánlásaikra lennénk kíváncsiak. Úgyhogy talán most már legalább kicsit pontosabban is elmondhatnák, hogy milyen ajánlást tudnának megfogalmazni, mondjuk egyet-kettőt, ugyan, hát láttuk ezeket a diákat, biztos van benne egy-két példa, de végülis ez megfelele aznak a munkának, amit korábban végeztünk, mert ha nem, akkor nem igazán látom az együttműködést köztünk. Köszönöm. Jó, akkor kérjük a szakértőt, hogy válaszoljon a feltett kérdésre. Köszönöm. Először az utolsó kérdésre reagálnék. A tanulmány időzítése. Hát erre nem tudok igazán válaszolni a múlt év vége felé kérték ezt, a lehető leghamarabb megpróbáltuk ezt véghez vinni. Nem tudok segíteni abban, hogy ez mennyire passzol az önök munkarendjéhez. Pirker úr kérdésére válaszolva, a közvetlen kezelésű finanszírozás esetében a, az emelkedő számadatok, az emelkedő összegek kérdése, a kollégám mond erről néhány szót. Hát ennek külön okát nem igazán láttuk. A programozással függ össze, a különböző projektek programozásával. nem csak civil szervezetek pályázhattak ezekre a programokra, hanem mások is, például tagállami hatóságok is. Elképzelhető, hogy az elképzelhető, hogy az utolsó programozási időszakban ezért voltak magasabbak az összegek, mint a korábbi években. És még egy dolog, a másik kérdés, közös kezelés, a leeső alapok, ahol 80-90% tagállamoké. Itt nem nagyon van átláthatóság. Van egy úgynevezett átláthatósági rendszer, ennek az a célja, hogy átláthatóságot kapjunk, hogy pontosan tudjuk, hogy a, hogy a civil szervezetek mennyi, mekkora összeghez jutnak hozzá legalább itt van némi próbálkozás, de a tagállami szinten nem egyértelmű, hogy kik a, kik a kezdeményezetek, nincs egy olyan központi adattára, hogy, ahol ehhez hozzá lehet jutni. A minisztériumokhoz eh, el lehet jutni különböző linkeken keresztül, de eh, nincs összesítve, nem egyértelmű, hogy kik a kedvezményezettek és mennyi pénzt kaptak. Még egy kérdés a konkrét ajánlásokról ha megnézzük a, finansz, a civil szervezeteknek jutatott finanszírozás kvantifikációját, ugye a legnagyobb probléma, hogy nincs egy EU-s definíciója a civil szervezeteknek, így aztán nyilván nincs jelentéstétel sem. Jó lenne, hogyha az intézmények együtt működnének és definiálnák azt a terminust, hogy eh, civil szervezet. Az Európai Bizottság eddig annyit tett, hogy a belső számvitelben jelölik a civil szervezeteket. Jó lenne, hogyha ezt, a, ezeket, ezt az információt az átláthatóság rendszeren keresztül elérhetővé tennék nyilvánosságra hozni. Elnök, köszönöm! Ami a tanulmány megkérését illeti, ugye 2013-ban döntöttek erről a Liber koordinátorok, és ezért a 2014-es munkaprogramba került ez. Azt hiszem ezzel már be is fejeztük. 11.30-kor kezdődik, negyed óra múlva a koordinátorok ülése, akkor most negyed óra szünet következik, a koordinátorok pedig zárt ülés keretében fogják megbeszélni a jelentések elosztását. Köszönöm. Következő ülésünk Brüsszelben lesz. Március 31-én és április 1-én. Mindenkinek köszönöm a munkát, viszontlátásra! Thank